Der Präsident. Az elnök. Ich erkläre die Kedves kollégák, a 2016. május 27, 26, 5. és 26 lezárt ülést most újra megnyitom.